Colleagues, can I bring the meeting to order? Kérem, hogy csendesedjenek el a kollégák. Mindenki elégedette a napirend tervezettel, van-e bárkinek megjegyzése? Nincs. El kéne fogadnunk a szeptember 5-i ülésünk jegyzőkönyvét is. Van-e felszólamlás? Nincs. Akkor a harmadik napirendi pont előtt. Először üdvözlöm a Fedekrel delegációját körünkben, a Történelmi Vasútak Szövetségének tagjait. Üdvözöljük őket. Harmadik napirendi pontunk egy módosításra irányuló rendelettervezet elutasításáról szól. A 965 per 2012-es EU rendeletről van szó, amely a légjárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményekről szól. És eljárási szabályzatunk szerint emlékeztetem a kollégákat arra, hogy ha támogatják az elutasítást, akkor igennel kell szavazni, ha ellenzik az elutasítást, vagyis gyakorlatilag támogatják a bizottság javaslatát, akkor nemmel kell szavazniuk. Világos mindenkinek a helyzet? Akkor szavazásra bocsátom a dolgot, tudjuk le, és akkor utána kicsit levegősebb lesz a terem. Megnyitom a... Ja, nem, először egy szavazat, szavazógép ellenőrzést hajtunk végre, most tehát csak a szavazógépet teszteljük. Mindenki nyomja meg a számára legkedvesebb gombot. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Nincs több szavazatunk, mint lehetne, úgyhogy rátérünk az érdemi szavazásra, megnyitom a szavazást. Has everybody voted, Mr. Sassoli? Are you for or against? Sassoli úr, mellette ellene hozzáadjuk majd, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-13 arányban a szöveget, vagyis elutasítjuk a bizottság javaslatát. Could I, can I just remind people... Emlékeztetem az eufóriában kitört vendégeket, hogy ez a szöveg most az Európai Parlament plenárisa elé kerül, és még erről egy plenáris szavazás is lesz. Ez most a szakbizottsági szavazás volt. Egyelőre még nem tudjuk, hogy mikor. Ha a plenáris is olyan értelemben szavaz, mint mi, ö, akkor jó, de ha nem, akkor a status quo fog fennmaradni ö, a jelenlegi EU-OPS szabályok szerint. Regionális minőségi márkaépítés a negyedik napirendi pontunk. Rubix úr vélemény tervezete. Itt van, Rubix úr? Rubik úr, egy pillanatra türelmét kérem, hogy vendégeink elhagyhassák a termet. Yes, Okay, regional quality branding present. Tehát a regionális márka építés, Rubik úr témája, az előadót halljuk, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. A építés helyi szinten nagyon fontos cél az európai idegenforgalom fejlesztés szempontjából. Ehhez partnerségi kapcsolatok kialakítására van szükség az önkormányzatok, a vállalkozások között. A konkrét régiók sajátosságait figyelembe kell venni, különösen az idegenforgalmi jellegű különbségeket, ezt be kell építeni a márkákba, új niseket kell keresni, felfedezni, és a helyi ipart és gazdasági tevékenységet kell támogatni, ami által egyébként újfent nőhet a régió vonzereje, minél sajátosabb profilt alakít ki egy régió. Ez a regionális márka név egyfajta minőségbiztosítás, és ezáltal új úti célok alakulhatnak ki Európában, az ökoturizmus is fellendülhet egyes régiókban, a gasztaturizmus, a kerékpáros turizmus is fellendülhet. Tehát a helyi sajátosságok minőségi mutatók nem kell, hogy feltétlenül újak legyenek, vannak már ezeken a területeken normák, inkább arról van szükség, hogy helyi kezdeményezésekkel kell a meglévő normák alapján támogatni a helyi projekteket, és ezeket a márkaneveket a helyi lakosságnak, helyi közösségnek kell felépíteni. Ehhez több együttműködésre lenne szükség az államok között is, hogy a helyi idegenforgalom kibontakozhassék, eszmecserére van szükség, tapasztalatcserére, és minden érdekelt bevonására, képzési programokra és a bevált gyakorlatok cseréjére. Konkrét eh, célcsoportokat kell kialakítani. A minőség biztosítása érdekében eh, végül is már Európában eh, léteznek minőségi mutatók a mezőgazdaság és idegenforgalom együttélés területén. Az eredetvédelem, a márkanévvédelem, a terméknévvédelem mind a minőségüket szolgálják, és számos olyan keretrendszer van, amely révén a helyi értékek megőrzése garantálható. A földrajzi eredet megjelölés révén válhat egy termék különlegessé, miközben persze meg kell felelnie minden egyéb minőségi szempontnak is a különlegessége mellett. Ha regionális sajátosságokat sikerül kidomborítani egy termékben vagy szolgáltatásban, és ez lehet egy vagy több sajátosság is, akkor ezek a termékek jobban elválnak a tömegtermékektől. Ez lehet a hagyomány révén, vagy a felhasználás sajátossága révén, vagy éppen egy korábbi hagyomány megújítása réven. De legalább 25 év át kell léteznie egy terméknek ahhoz, hogy hagyományosnak minősülhessen és akkor az európai szabályok alapján minősítést kaphat. A parlamentben várhatóan csak a következő választási időszakban kerül majd <clears throat> ez a javaslat terítékre, de az idegenforgalmi ágazatról tudjuk, hogy a vidékfejlesztés szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. A helyi lakosság bevételi forrásait több lábra, több pillére helyezi, és egymást erősíthetik ezek a kezdeményezések. Tehát érdemes felfedezni ezeket a helyi sajátosságokat, különleges minőségeket, és ezáltal akár a helyi ipar is fellendíthető, és nem kizárt új márkanevek felépítése sem, EU színvonalú új márkanevek kialakítása. Persze, ha nincs rend a rendszerben, akkor áttekinthetetlenné válnak ezek a kezdeményezések. Arra irányul az javaslat, hogy rendet teremtsünk. A néppárt nevében Dántó úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! kollégánk el, jelentése bemutatja annak az előnyeit, hogyha az idegenforgalom ban többlet értéket teremtünk. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy ezt a szöveget, ha egy kicsit interpretáljuk, akkor egy korábbi vita vonalába illeszkedik, amit uh, itt a bizottságban uh, finance kolléga egyszer már megszervezett, és amely során kiderültünk, hogy hogy Európát, európai minőségeket a világ felé sugározni kellenünk. A túlzott feldarabolása az idegenforgalmi piacnak, illetve a jó értelmű feldarabolása a piacnak tisztázhatja a célcsoportok számára, hogy mit jelent egy címke, milyen minőség van mögötte, az idegenforgalmi termék mit is jelent. Nyilván itt magas minőségű termékről kell, hogy szó legyen minden szempontból, és van még itt azért tennivaló, hogy pontosítsuk az idegenforgalmi minőség fogalmát. Ennyit kívántam csak elmondani. Köszönöm szépen. Ayala Sender asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Köszönöm <clears throat> a kollégának a megírt szöveget, a véleménytervezetet. Új eszközt fogalmaz meg, amely révén a helyi gazdaság erősíthető lenne vidéki térségekben. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, most különösen a CAP reformja tükrében, és a szövegben megfogalmazott üzenetekből is kiderül, hogy nagyon sok emberben kérdőjel merült föl a kapreformja kapcsán, hogy mi lesz ez, ezzel a fajta minőségbiztosítással, hogy hogyan lehet új típusú szinergiákat teremteni, a minőség normatizálása, harmonizálása hogyan lehetséges a vidékfejlesztési projektek között. Mi a harmonizációt támogatjuk, de a homogenizációt nem. A sokféleséget meg kell őrizni. Támogassuk, segítsük a turistákat abban, hogy minőségi összehasonlításokat tudjanak tenni a termékek, szolgáltatások között, és jó döntéseket hozhassanak. Amikor pedig a közlekedési aspektusait vizsgáljuk a dolognak, akkor nem csak az idegenforgalmi hatásokat kell vizsgálni, hanem azt is, hogy a közszolgáltatásokat mennyire terheli meg egy ilyen új típusú feladat. Ez is a minőségbiztosítás része, hogy ezt megfontoljuk, ezt az összefüggést. Intenék attól, hogy ezt a regionális minőség építést az agri környezetvédelmi projekteken belül automatikusan hajtsuk végre. A jelenlegi rendszer nem rossz, tehát csak pontszerűen kell javítani. Például a mezőgazdasági termékek eredetmegjelölése tekintetében, és hogyha regionális minőségi márkaépítésről beszélünk európai szinten, akkor el kell helyeznünk ezt az erőfeszítést a munkahelyteremtés és egyéb szélesebb körű erőfeszítések között. Meissner asszony, köszönöm szépen az előadónak a javaslatot. Nem könnyű ez a tagállamok számára ennek a témának a megemésztése, mármint az, hogy itt európai kompetencia is van, hogy hogyan lehet összehangolni a tagállami és európai érdekeket. A tagállamok eléggé tartózkodóak, nem nagyon szeretik megosztani tapasztalataikat, még akkor sem, hogyha tudják, hogy egyes területeken jobbak tehát ennek meg kell teremteni azért a kulturált közegét, hogy a regionális márkaépítés ne külön-külön folyjon. A javaslatban szerintem az az egyik legjobb ötlet, hogy együttműködési fórumokat javasol, tapasztalatcserét, és egyfajta Európai Bizottság által bevezetendő minősítési követelményrendszert, erről régóta beszélünk már, hiszen Európa, mint egység, a világ szemében egy turisztikai célpont, de nyilván Európán belül sok különbség van. Európában, a vidéki térségekben nagyon sok jó ö, működő példa van, érdemes lenne ezeket a gyakorlatokat, ezeket a tapasztalatokat megosztani. Én magam is részese vagyok egy ilyen projektnek, a regionális nő nőegyletnek a tagja vagyok, és ugye mi szervezünk idegenforgalmi, idegen mm, vezető tanfolyamokat, és számos egyéb tanfolyamot tehát, és együttműködünk másokkal, tehát ezt jónak tartom, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a teljes körű harmonizációval szembeni szkepszist legyőzzük, és az ökoturizmus, a kerékpárút építés, az ipari és kulturális örökségvédelem területeit, a régi hagyományos készségek felelevenítését és az erre vonatkozó tapasztalatokat megosztjuk egymással, és ezt mindenképpen támogatom. Thank you very much. Is Mr. Bishop... Bishop úr a zöldektől, ha jól nem? Akkor Benyer úr. Yes, I've Köszönöm szépen. Most kerültem csak képbe, kevés tapasztalatom van ezen a területen, majd belenézek a szövegbe mélyebben, és lesznek majd módosítósim is valószínűleg. Most csak nagyon röviden szólnék éppen ezért. Öt évvel azelőtt, mielőtt idejöttem volna, én is egy regionális szervezet elnöke voltam, amely a mezőgazdasági termelők, éttermek és a turisztikai célcsoportokat szervező iroda közötti együttműködésről szólt, és a regionális vonzerejét a régiónknak, egyes látványosságokat megpróbáltuk összehangolni, az ellátóláncot hozzáigazítani, és a helyi termékeket bevinni az étterem láncok kínálatába, és márkás helyi termékeket terjeszteni. Öt éven át működött a projekt, de amikor a regionális fejlesztési ügynökségét nálunk megszüntették, akkor a pénz is megszűnt, és így a projekt is elhalt. Tehát van terül- tapasztalatom ezen a területen, csak még a szöveget nem ismerem kellőképpen. Köszönöm szépen. Tudjász úr. Grazie, Presidente. Io esprimo un parere. Köszönöm szépen. Én támogatom a véleménytervezetet amelyet a kollega úr bemutatott. Az idegenforgalom mindenképpen kapcsolódik a termeléshez. Vagy ha ezt eddig nem vettük észre, akkor észre kell venni, és a vélemény témáját a mezőgazdasági bizottság is tárgyalja, mert tudjuk ott is, hogy a mezőgazdaság idegenforgalom és az idegenforgalom is mezőgazdaság, mármint egymásra pozitívan hathatnak, és az európai gazdaság egészére is jól hathat ez. A szinergia a válságból való kilábalást is szolgálhatja, hiszen hagyományos tevékenységeket, ha felélesztünk, akkor ezek pilléreivé válhatnak egy európai növekedésnek. Most igaz, hogy csak egy véleményt írunk, és majd módosítókat hozzá, és pontszerűen javítgatjuk a helyzetet, de a legfontosabb az, hogy legyen, megmaradjon egy olyan hálózat, vagy egy jön, ahol még nincs, ahol szorosan összefonódik egymással a mezőgazdaság és idegenforgalom. Köszönjük szépen! A bizottság nevében Moreno úr kapja meg a szót, vagy asszony, mi a szó. Köszönöm szépen. A bizottság csak támogatni tudja azokat az intézkedéseket, amely a turizmus és a vidékfejlesztés irányába hat, ez nyilvánvaló, de szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy nem tudunk valamit felépíteni úgy, hogy valamit, ami már létezik, ne vennénk figyelembe, és ami most létezik, az szerintünk jól működik, és nem szabad, hogy leromboljuk. Bátorítani tudjuk a regionális együttműködést, a legjobb gyakorlatok cseréjét, és a kulturális javak ismertségének a növelését, ez jó, de a, az eredet megjelölés, illetve a hasonló címkék, azok már egy nagyon működőképes rendszer részei, tehát jól működik, ez nem kéne hozzányúlni. Illetve az új márkák például minőséget vagy egyéb bizonyítványt jelölő címkék, azok lehet, hogy felhigítanák a mostani rendszert és az eddigi sok éves erőfeszítéseinket, amelyek a minőségi európai termékeket próbálták népszerűsíteni. Tehát a népszerűsítési intézkedések jók, hasznosak, de az új márkák, az új európai címkék, regionális mm, minőségi címkék létrehozása, ez a most létező címkézési rendszerek fehigítását és gyengítését eredményezné számos olyan termék van, amely bizonyos régióhoz kapcsolódik, és már is ilyen földrajzi eredet megjelölés révén ezt kiemeljük, amikor piacra kerülnek. Mégis elismételném, hogy a vidékfejlesztés rendkívül fontos, ezt elő kell mozdítanunk, de vannak létező rendszereink, és ne hozzunk létre olyat, amely ezeket a már működő és működőképes és hasznos rendszereket csak felhigítaná vagy elrontaná. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rubik úr, kívánna -e bármit még ehhez hozzáfűzni? Csak, csak köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának, aki részt vett az eszmecserében. Várom a jó javaslatokat, és remélem, hogy jól tudunk majd együttműködni. Köszönet tehát mindenkinek. Köszönjük szépen! csak emlékeztetném a képviselőket arra, október 8-áig lehet módosítókat benyújtani, a szakbizottságban pedig november 5-én fogunk erről szavazni, tehát október 8-ig kérjük a módosítókat, és november 5-én szavazunk. Következő napirendi pontunk az a tengeri területrendezés és a partmenti övezetek integrált kezelése, mely témának előadója Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Számos módosító érkezett különböző frakciókból, hozzám a néppártból, a szocialistáktól, a zöldektől és a konzervatívoktól. Köszönöm szépen ezt az élénk érdeklődést, ez nagy örömömre szolgál, hiszen tudják, hogy engem mindig is érdekelt az integrált tengeri politika, a tengerő területrendezés pedig azért szükséges, hogy a kék növekedést valóban meg tudjuk valósítani, éppen ezért nagyon jó, hogy ennyien ilyen elkötelezetten részt vesznek a munkában, úgy gondolom, hogy ez jó előjel sok-sok módosító konstruktívan közelítette meg a témát. A, tulajdonképpen abba az irányba mutatnak, amelyben én is szerettem volna megfogalmazni az a jelentésemet, tehát csak minden jól együtt tudok élni, aztán van sok olyan módosító, amely az egyensúlyt szeretném megteremteni, tehát mi az, amit Európa szabályozhat egy keretrendszerben, illetve mi az, ami a tagállamok hatáskörébe tartozik, és ott is kell, hogy maradjon és kezdettől fogva szerettem volna ezt tisztázni, hogy ez egy keret egyezmény, nem európai törvényről van szó, nagyobb rugalmasság és mozgástér kell tehát a tagállamok számára, ebben mindannyian egyetértünk, van sok olyan módosító is, ami a kék növekedés és a fenntarthatóság jegyében született. Úgy gondolom, hogy az integrált tengerpolitika eredete is ez volt, hiszen szeretnénk a, a tengergazdaságot fejleszteni, szeretnénk valamennyi lehetőséget kimunkatkoztatni, a gazdasági előnyöket is, de ugyanakkor itt egy kényes ökoszisztémáról van szó, amelyet egészségben meg akarunk tartani jövő számára, és mindezzel, mindezt megköveteli az integrált tengerpolitika is, tehát ezt támogatjuk mindannyian. Aztán néhány módosító arra hívta fel a figyelmet, hogy valamennyi elemet, mind a három elemet, tehát az ökológiai, a szociális és az ökoszisztéma szempontját is szem előtt kell tartani, mindhárom elemet egyformán kell kezelni, nem szabad előnyt biztosítani az egyik számára, és ezzel teljes mértékben egyet Az is fontos, hogy a különböző szerkezetű rendszereket az egyes tagállamokban, regionális és helyi szinten figyelembe vesszük. Én ezzel szintén egyetértek. A földközi tengeri térség ugye nem minden területen szabályozott, ezt látom én is. És hát a tengeri területrendezés az tengeri területrendezést jelent, ez nem jelenti rögtön azt, hogy az Európai Bizottság vagy az Unió rögtön a partmenti szárazföldi területek rendezésében is be kívánna szólni. Ettől ugye sokan tartottak, de nem, nem ez volt a szándék, tengerő területekre vonatkozik ez a rendezés. Az 5-es, 7-es 8-as cikk esetében egy felsorolásra került sor, de szerettem volna kihangsúlyozni, hogy ez nem egy lezárt lista, itt rugalmasan bővíthetik el listát majd a tagállamok, nem kell mindent teljesíteni. Erőforrás, kitermelés, turizmus, kutatás, örökség, ezek már is rákerültek utólag a listára. Ez úgy gondolom, hogy pontosan azt az irány, abban az irányban mutat, amelyet én is támogatni. Ezt a 16-os cikket is módosítani kívántak, a végrehajtási jogi esztusokról van itt szó. Ezt is fontos volt újra rendezni, hogy az Európai Parlament hatáskora meddig tart, a tagállamoknak mit kell figyelembe venni, és nekünk hogyan is kell tehát értékelnünk a területen a bizottsági javaslatot. Aztán hogyan járjunk el a jövőben? Kompromisszumokat fogok kidolgozni még ezen a héten. A, az árnyék előadókkal kívánok majd találkozni. Hát nem is tudom, hogy hívják ezeket a találkozókat? A shadow meetingekről van szó angolul tehát szeretnék az árnyék előadókkal találkozni. A két Strasburgi héten, mindkét októberi Strasburgi héten szeretnék velük találkozni, és úgy gondolom, hogy akkor majd számos kompromisszumot és megoldást már meg tudunk majd szövegezni. November 5-én szeretnénk ugye majd szavazni itt a szakbizottságban, és hát én szeretnék a többi frakcióban viszonylag lendületesen flottan együtt dolgozni, hiszen szeretnék még ebben a parlamenti ciklusban szavazást és eredményt látni. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy-egy új parlamenti ciklusban nagyon lassan indul a munka, és nehezen jutunk előrébb, tehát szeretném még azelőtt ezt megteremteni, ezt és hát most várom a további hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Kún úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet illeti az előadó asszonyt és Kezina Meissert, aki kiváló munkát végzett, és kiváló tervezetet nyújtott be mondhatni 90%-ban együtt értünk ezzel a néppárt részéről. Néhány területen vannak fenntartásaink, agadály, agályaink, szeretnék még az alapvető pontokat jobban kidolgozni. Ugye mi itt a közlekedés politikáért felelünk a szakbizottságon belül, a, a tengeri közlekedésért, a kikötői szolgáltatásokért, az ezeken a területen folyó turizmusért vagyunk felelősek, és hát e, nyilvánvalóan a a hajózással kapcsolatban is itt fontos, hogy szabályozásra jussunk, hiszen szeretnénk tisztázni, hogy itt az integrált és a partmenti övezetek kezelése hogyan is fog megvalósulni. Ugye itt a három mérföldes felségárt nem biztos, hogy meg tudjuk mindenhol húzni. Vannak olyan tagállamok is, ahol még a partiment övezetek integrált kezelése még nem valósult, meg nekik még ezzel a jövőben kell foglalkozni, de összességében úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy a kék növekedés, tehát a tengeri partmenti övezetek növekedése mindenképpen egy pozitív fejlemény lehet, fontos a regeneratív energiák, például a tengeri szélenergia kitermelésének előmozdítása, de itt fontos, hogy egyfajta folyosókat jelöljünk a tengerő területeken, ahol az a különböző kábelek, vezetékek futnak, hogy ne kelljen újra és újra területrendezési terveket kidolgozni, hiszen a tengeri területrendezés európai szinten kellene, hogy megvalósuljon, ez lenne az előnye. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ki kell pontosan jelölni azokat a területeket, ahol a különböző erőforrásokat termelnek ki, hol vannak földgázlelőhelyek, vagy olajlelőhelyek, és itt tovább az összes érintett szomszédos tagállamokkal konzultációs folyamatot kell indítani, és mindenkit tehát arra kell ösztönözni, hogy ez kiinduljon ez a fajta folyamat, igen, most már a repülési idők után most fontos, hogy ezekkel a konkrét dolgokkal is foglalkozzom. Igen, igen, itt is a biztonságról van szó, a tengereken is. És hát különösen Galileóval és a többi programmal kapcsolatban igenis fontos szempont a biztonság, ezt is meg kell jeleníteni a jelentésben, de nem Meissner mert nagyon sokat tett azért, hogy egy átfogó, koherens tengeri területrendezési csomagot uh, dolgozzunk ki. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen, most pedig Alkadraui úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Spiros Danelis úr nevében szólnék, aki árnyék előadó a frakciónk nevében. Az ő nevében szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak a kiváló munkáért és a kiváló együttműködésért, és általánosságban elmondható, hogy az általunk benyújtott módosítók, és azt mutatják, hogy hogy mi itt egyetértünk abban, hogy ez a fajta kezdeményezés, ez a tengeri terület rendezés tekintetében iránymutató lehet azon tagállamokban is, ahol még ez nem valósult meg, de ahol megvalósult, ott is hasznos eszközként szolgálhat ez a szabályozás. Mi szeretnénk olyan elemeket még bevezetni, amelyek javítanák az irányelvet, például a kék növekedés célkötözésével összekapcsolhatnánk ezt a kezdeményezést, aztán konkrétan hivatkoznánk a tenger és partmenti e, turizmusra, is, illetve szeretnénk a, a nemzetközi tengerészeti e, joggal az és az erre vonatkozó ENSZ egyezménnyel is szeretnék összekapcsolni ezt a szöveget. Kérdés, hogy ezek ugye javítanak e a szöveget. Itt e, például a tengeret előtt rendezési tervekre vonatkozó felvizsgálati időszakokat szeretnék lerövidíteni, és mindenképpen az ökoszisztémán alapuló megközelítést is szeretnénk még nem környezetvédelmi szempontokkal is kiegészíteni, tehát jó helyben ezeket szeretnénk mi még javasolni, de összességében mi ezt a látható, már kirajzolódó irányvonalat támogatjuk. Köszönjük, Vandálen úr kapja meg a szót. Elnök úr, köszönet illeti az előadót. javaslat jelen formájában azon úgy véljük, hogy kicsit túllő a célon, itt a tudósoknak, szakértőknek is fontos szerepet kell játszaniuk, ehhez ragaszkodnak, és a módosítóink is ebbe az irányba mutatnak. Mi a jogalap módosítását is szeretnénk. Kieszközölni a 172-es cikkről van szó, itt az Európai Unió hatásköréről van szó a területrendezés területén, talán az előadó itt erre reagálhatna is, hogy hogyan vélekedik a jogalapról, hogy ez a cikkhez hozzá lehetne kapcsolni ezt. van neked további hozzászólások? Kívánna még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor a bizottság nevében Montézi asszony kapja meg a szót. Thanks. Thanks. Köszönöm szépen. Köszönet az előadónak. Érdekes módosítók érkeztek. Szeretném elmondani, a jelentős és a legtöbb módosító támogatóan közelíti meg a bizottsági javaslatot, és nagyon sok pont egyáltalán vitatott, hanem a bizottság által is támogatható. Nyilvánvalóan vannak olyan módosítók is, amely nem bizt, amelyek nem biztos, hogy elfogadhatóak a bizottság számára. És éppen most említették az egyik legfontosabb ilyen elemet, ez pedig a jogi alap kérdése. Éppen ezért megragadnám az alkalmat, hogy újra megosztam önökkel, hogy a bizottsági javaslat rendelkezése a szárazföldi területrendezés és a városi területrendezés nem érinti tehát. Az irányelv javaslat rendelkezései csak is kizárólag természeti területeket és tengeri területeket, partmenti övezeteket érint. A partmenti övezetek esetében csak eljárásrendi javaslatokkal éltünk például a koordinációra vonatkozóan, tehát a partmenti övezeteket érintő intézkedések koordinációjára van szó. Tehát a jogi esetében, tehát a jogalap esetében szó sincsen a vidéki és a városi terület rendezésre, tehát a jogalapot az alapvető célokhoz kell kötnünk, ez pedig ugye a tengeri területrendezés és a kék növekedés célkitűzéseinek a megvalósítani, megvalósítása. Szeretném azt is megemlíteni, hogy eh, számos észrevételt hallhatunk azzal kapcsolatban, hogy a partmenti vezetek kezelését ugye a tengeri területrendezéshez kapcsolták, úgy gondolom, hogy az előadó a jelentésben már kiválóan megfogalmazta azt, hogy valóban kulcsfontosságú az, hogy mindkét területet, tehát a szárazföld tenger kapcsolódást szem előtt tartsuk. Tehát számos tengeri folyamat vagy intézkedés apartmenti övezeteteket is érint. Éppen ezért kulcsfontosság az biztosítani a javaslatban, hogy összekapcsoljuk a tengeri területrendezést és apartmenti övezetek kezelését. Tehát ez a szárazföld-tenger interakció mindenképpen egy fontos szempont kell, hogy legyen a javaslatban. Még egy észrevétel úgy gondoljuk, hogy a, a kék növekedést ö, ö, szempontjából ez az irányelv nagyon hasznos lehet, tehát a kék növekedésben rejlő lehetőségek elérésében ez az irányelv fontos szerepet játszhat nyilvánvalóan fontos számunkra, hogy a tagállamok továbbra is felelősek maradnak a területrendezési tervek tartalmáért és végrehajtásáért, az, hogy hol és mit, milyen szinten kívánnak területrendezés szempontjában elvégezni, azt a tagállamok határozzák meg. Tehát mi nem jelölünk ki olyan területeket, amelyek prioritással bírnak, tehát célkitűzéseket tudunk kitűzni, a a prioritásokat is általánosságban megjelölhetjük, de nemzeti, regionális vagy helyi szinten, de mindenképpen a tagállamok hatás körébe tartozik azt, hogy mindezt megvalósítsák és konkrétan megtervezzék a prioritásokat. Tehát ezek lettek volna a rövid észrevételek a, a legfontosabb elemekkel kapcsolatban, amelyek megjelentek a benyújtott módosítókban. Köszönöm szépen, Meissner asszony ismét megkapja a szót, csak röviden reagálnék. Először is Peter van Dalenre, hiszen ő a nevemet is említett hozzá, mint ezt a kérdéset. Igen, meg fogom ezt konkrétan vizsgálni. A bizottsággal egyetértek abban, hogy igen, szabályozási keretre van szükség a tengeri területrendezés tekintetében, és igen, apartment övezeteket is itt ebbe a folyamatba be kell vonni. Vannak olyan tagállamok, ahol már van jól működő rendszer, és ezt nem szeretnénk most akkor módosítani, de azon tagállamoknak, amelyek még eddig nem rendelkeznek ilyen területrendezési tervezők, kezükbe szeretnénk valami hasznos eszközt adni, de ez szél szempontból nem jelenti azt, hogy a területrendezés ezentúl európai feladat lenne. Nem, a területrendezés továbbra is a tagállamok feladata, a tengeri területrendezés is. Van egy közös európai keret, ezen belül megegyezésre kell jutnunk, de a hatáskör a tagállamok. Fleckenstein kollégával is egyetértek, ő ugye hamburgi, nyilvánvalóan e, tudja, hogy a városban, város közepén talált a kikötő, tehát ez egy érzékeny terület, és hát e, érdekes, hogy ezzel a javaslattal most akkor milyen területre is hatolunk be, például Hamburg esetében. Tehát én szeretném azt, ami már, már felállt és jól működik, azt védjük, de a tagállamokat nem szabad magunk ellen hangolni, őket be kell vonni ebbe a folyamatba, annak érdekében, hogy európai szinten fenntarthatóan tudjuk a tengeri területrendezés megvalósítani, és akkor a kompromisszumok kidolgozása során még ezeket meg fogjuk vitatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szakbizottságunkban november 5-én szavazunk erről. A plenáris pedig, ha jól tudom, decemberben fog sorra kerülni novemberben szakbizottsági szavazás, és plenáris decemberben. Előre szaladtunk, és nem tudom, hogy Paké úr itt van -e egyáltalán. Azt javaslom, hogy tartsunk egy szünetet 4 óra 10-ig, hiszen az árnyék jelentéstevők sincsenek itt, sem a jelentéstevők. Matthias árnyék jelentéstevő. De Filip nincs itt. És Zeribe úr sincs itt. Tehát négy óra tízkor találkozunk. Négy óra tízkor. Mais là, même lui n'a pas mentionné beaucoup de points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 Okay, colleagues. Kollégák, következő napi rendi pontunk a kikötői szolgáltatásokról szóló rendelet. Első olvasatban. A Fleckenstein úr, hogyha megengedi, akkor ön után mindjárt Koszimi úrnak a bizottság képviselőjének adom meg a szót, mert tudom, hogy el kell, hogy menjen. Ha elfogadja, akkor ezzel így járnék el. Paké úrral kezdem, utána Fleckenstein úr, utána Koszini úr következik, és remélhetőleg ez 3 4 előtt lemegy. Paké úr, parancsoljon. 10 perc. Megpróbálok rövidebb lenni, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen. Megpróbáljuk a diákat is majd beizíteni, de ha jól tudom, akkor kiosztották a prezentációt papíron is. A bizottság javaslata nem a kikötői hármas csomag. Ezt szeretném leszögezni. A parlamentben a élénk emlékeket hagyott az egyes és a kettes kikötői csomag. Ez nem a hármas kikötői csomag. Könygáz, könygáz, igaz, Paké úr, mondja az elnök. Épp ellenkezőleg a bizottság javaslata sokkal koncentráltabb, és figyelembe veszi az első két kísérlet tanulságait. Megpróbálunk új keretet biztosítani a kikötőknek, amelyek nagyon sokszínűek az Európai Unióban. Vannak nagyon hatékony, kevésbé hatékony kikötők is, nagyon más a kormányzás a különböző kikötők esetében hatékonyság, szolgáltatások és átláthatóság tekintetében is nagyon különböznek. Nem próbáljuk meg a kört négyszegesíteni, hanem elfogadjuk a sokszínűséget, és európai perspektívánkból szeretnénk hozzáadott értéket biztosítani a kikötői műveletekhez. Röviden a kontextusról. A bizonyára ezeket a fő ö, hálózatokat ismerik már önök is. Az Európai Parlament és a Tanács, és nem sokára fognak szavazni erről, több mint 1200-ról egy szisztematikusabb számra, kb. 300-ra sikerült lecsökkenteni azon kikötők számát, amelyeket érinteni fog ez a ö, dokumentum a belvízi kikötőket nem érinti ez a javaslat, tehát csak tengeri kikötőkről van szó, amelyek a TEN-T rendszernek kulcsfontosságú belépési pontjai. Azt kell biztosítanunk, hogy ezek a teljes tengeri térségben hatékonyan működnek. A növekedési stratégia és az egységes piaci intézkedés csomag is előírja, elvárja, hogy ezek hatékony hogyan működjenek. Jogalkotási és nem jogalkotási részek is vannak ebben a tervezetben, de itt most gyorsan megjegyezném, hogy van egy politikai dokumentum is, amely kiegészíti a bizottság javaslatát, amely leírja azt, hogy mi történik az intézményes folyamaton kívül. A szociális párbeszédben például a kikötői munkások szervezetei, illetve az európai kereskedelmi kikötők képviseletei között. A javaslat nagyon pozitív hatással volt, mert az Európai Szociális Párbeszédet végre megindította. Beszéltem június 23-án a szakszervezetekkel, és október 18-án ismét találkozom velük, hogy lássuk, hogy a dolgozók kapcsolatait a munkaadókkal hogyan lehet javítani európai szinten. Tehát a dolgozói kapcsolatokat a bizottság javaslata konkrétan nem fedi le. A javaslatban két fő aspektusra összpontosítottuk, az egyik az átláthatóság, a másik pedig a kikötői műveletek hatékonysága. És ezzel eljutunk a fő változásokhoz, a 2001-es és 2004-es javaslatokhoz képest. Az említett két kikötői csomagról van tehát szó. Először is elsősorban, és ezt az érdekelt felek még azt hiszem, hogy nem értették meg, vagy nem látták át, nem fogadták el, tehát folytatnunk kell a magyarázatot, hogy még nincs a piaci hozzáférésnek egy egységes modellje. Nem a kikötői szolgáltatások liberalizációjáról van szó ebben a javaslatban, hanem egy eszköztárat hozunk létre, amelyekből a tagállamok választhatnak, hogy bebizonyosodjanak arról, hogy a lehető leghatékonyabban működnek a kikötői szolgáltatások. Ez a szolgáltatások szervezésétől a piac megnyitásáig számos különböző eszközt ad a tagállamok kezébe, és erre is vissza fogok még térni. Aztán nem fedi le a rakomány kezelést és a személyszállítást sem ez a javaslat, mert a hatástanulmányban azt állapítottuk meg, hogy először is a rakománykezelés már nagy mértékben liberalizált, emellett a bizottsági javaslat, amelyet egyébként nem sokára el fog fogadni a parlament, a koncesszióról, már a rakománykezelés legnagyobb részét önmaga lefedik. Úgy döntöttünk tehát, hogy ebben a javaslatban ezzel nem fogunk foglalkozni. Valamint a kikötői dolgozókat is inkább a európai szociális párbeszéd mm, rehagyjuk. Tehát, hogy az európai párbeszéden keresztül, szociális párbeszéden keresztül olduljanak meg a problémák. Miről van tehát szó? A kikötői szolgáltatások modernizálásáról és arról, hogy biztosítsuk, hogy a kotrást, a fuvarozást, a kikötői szolgáltatást és a vontatást, valamint a révkalauzolást hatékonyabban meg tudják szervezni. Nagyon széles körben hagytuk nyitva a kérdéseket, akkor kérdezhetik önök, miért van szükség jogszabályokra. Azért, mert a kikötői szolgáltatások területén még nagyon gyakran zártak a rendszerek. Nincsenek olyan alapelvek, amelyek alapján meghatároznánk ezen szolgáltatásokat, tehát nincsenek fogalom meghatározások, és nincsenek ehhez hozzárendelt árképzési szabályok. Ezek sem világosak. Tehát amikor egy bizonyos szolgáltató, egy bizonyos szolgáltatás nyújtására lehetőséget kap, akkor kell, hogy legyenek ö, megfelelő elvek, amelyek ezt ö, szabályozzák. És ezek alapján lehet meghatározni a díjakat, és ezt tudja utána majd a szabályozó nyomon követni. A pénzügyi átláthatóság és az autonómia nagyjából arról szól, hogy megkönnyítsük a kikötőkbe való beruházást, és hát persze nehéz éveket élünk, és a rakomány, a teherfuvarozás volumene csökkent, de ettől függetlenül azt látjuk, hogy a, az infrastruktúra fejlesztésbe való beruházás szükséges. Ezt szeretnénk elősegíteni, és azt is szeretnénk, hogy a magánbefektetők nagyobb jogbiztonságot élvezhessenek e keretnek köszönhetően, és így tudjuk a hatékony finanszírozási eszközöket biztosítani a kikötők fejlesztéséhez. Az is nagyon fontos, hogy egyenlőek legyenek a, a játékszabályok, ez a hatékonyság, átláthatóság fogalmaival is összefügg, de a sok különböző intézkedésünk tehát, valamint a több befektetés és a jobb Átláthatóság megtakarításokhoz fog vezetni, több beruházáshoz és fejlesztésekhez fog vezetni. Például 2013-ig 10 millió eurót lehetne megtakarítani csak ezen szabályok elfogadásával. Az Európai Unió sok részén akár a jobb szállítási szolgáltatások révén is komoly megtakarításokhoz vezethet majd. A keret tehát arról szól, hogy biztosítsuk, nem csak azt, hogy legyenek jogszabályok, csak azért, hogy legyenek, vagy azért, hogy a közlekedési politika minden területén egységes belső piacot hozzunk létre, hanem az a cél, hogy biztosítsuk, hogy az összes európai kikötő hatékony kapu a TEN-T rendszerhez. És hogy ezek ki tudják használni, illetve a szállítók, a közlekedők ki tudják használni a TEN-T hálózatok összes előnyét. Köszönjük szépen, Paki úr, mondja az elnök. Most az előadó Fletkenstein úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyes kettes csomag mellett egy harmadik csomagocskáról beszélhetünk, csak először jött elő a bizottság olyan javaslattal, amelynek van esélye arra, hogy elfogadják. Nem akarom kifejteni, hogy miért jobb ez a javaslat a korábbiaknál, ez részben már megtörtént, ami a teher forgalmat illeti. Ez már megtörtént, csak néhány dolgot szeretnék említeni, amely definíciós kérdéseket vet föl, és esetleg kiderül általuk, hogy mi az, amivel nem tudunk egyetérteni, és mi az, amivel igen. Két feltételről kell feltétlenül beszélni, ha azt akarjuk, hogy ez a munka sikerrel végződjön, és ezek nem függenek össze konkrétan a szöveggel. Egyfelől a koncesziós irányelv, mielőtt szavaznánk róla, jelenlegi formájában át kell, hogy menjen a parlamentem, mint feltétel. Ez az egyik. Másodszorban pedig attól tartok, hogy az állami támogatásokról szóló irányelv, amelyet a versenyfőigazgatóság fog jövő évelején előterjeszteni, és amely majd a parlamenti elé kerül, hogyan halad tovább. Remélem, hogy lehetséges a megegyezés, de körültekintésre intenék, mert én magam is kikötővárosban lakom, és az egyes kettes csomagok kapcsán megtapasztaltam azoknak a hátrányait. Néhány dolog, amiről feltétlenül egyeztetnünk kéne. kéne. Ö, mindig azt kérdezik tőlünk, hogy irányelv lesz, vagy rendelet. Az én véleményem az, hogyha jó munka eredményt szeretnénk, akkor a rendelet sokkal jobb lenne, mint egy irányelv. A második meglátásom pedig az, hogy a díjak tekintetében definiálni kellene, hogy mit tekintünk államinak, közhasznúnak, és mi az, ami a szabad gazdasággal, a versennyel kapcsolatos, és ezért nem automatikusan sorolható be ebbe a körbe. A harmadik feltétel az, hogy hogy működnek a felügyeleti hatóságok és a felhasználói fórumok. nyilván, ha megszervezik magukat egy konkrét helyen, és ez nem túl bürokratikus, akkor ez működhet. Ami a felügyeleti hatóságokat illeti, nyilvánvaló, hogy a felhasználóknak lehetőséget kell adni arra, hogy egy adott kikötővel kapcsolatban kritikát gyakoroljanak, de a bizottság is már rámutatott arra korábban nekünk, hogy a konfekció jellegű megközelítést ők sem támogatják, hanem meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami végrehajtható, értelmes felügyeleti gyakorlat, mely, milyen kritériumok alapján kell működnie, és nem kell a kereket újból feltalálni eh, ahhoz, hogy ez működhessen. Eh, csak ki kell jelölni egy ilyen hatóságnak a működési körét. A negyedik feltétel az lenne, hogy tisztázzuk, hogy a kikötői társaságok milyen tevékenységeket végeznek el maguk, és mit hagynak a piacnak. Ez lesz a legnehezebb vita téma várhatóan, mert egyfelől a biztonsági megfontolásokat is figyelembe kell venni, és ezért szerintem például nem szabad bizonyos területekre beengedni a piacot, Másfelől viszont verseny van itt is, mint mindenhol, és a versenyt is garantálni kell. Ezzel érdemben kell foglalkozni, és nem lesz könnyű feloldani a dilemmát. El tudnám képzelni, és az ötödik gondolatra vezet át engem, hogy értelmes megoldás lenne, hogy a 12-es cikken belül egy definíciót alakítunk ki, amely az infra és a szuperstruktúrákat definiálja, és ez segíthet más problémák megoldásában is jövőre. Minden esetre ebben a témában javaslatot fogok majd tenni, és majd meglátjuk, hogy az árnyék előadókkal hogyan sikerül ezt összeboronálni. Az utolsó utáni gondolat pedig az, hogy a magán kikötőket hogyan lehet bevonni ebbe a körbe. Egyfelől világos számomra, hogy akik azt szeretnék és ezt egyszerűen közlik is velem, hogy ha nincs ott közpénz, akkor ez a mi saját bizniszünk, senki ne szóljon bele, ez a mi gazdasági kockázatunk, mit akartok szabályokat ránk kényszeríteni. De ha az is feltételünk, hogy a monopól helyzetét ne tudja kihasználni egy kikötő, akkor igenis rájuk is oda kell figyelni ebből a szempontból, és megnézni, hogy mi az, amit jól csinálnak és nem. Van még egy csomó egyéb szempontom is, amelyeket most nem fogok felsorolni. Még ugye nekünk megmondták, hogy ennek mi az időterve ennek az egész dolognak, meglehetősen húzós a dolog. November 4-én fogom leadni az anyagomat fordításra, aztán lesz másnap egy mini meghallgatás, és köszönöm az elnökségnek, hogy ezt lehetővé tette, mert szükség van rá szerintem arra ugyanis, hogy megnézzük, hogy egy ilyen rendeletet hogyan lehet, milyen hatásai lesznek a rendeletnek a nagyon különbözőképpen megszervezett kikötői struktúrákra, és mindenkit le kell ültetni egy asztalhoz, azokat, akik hozzám közel állnak, de azokat is, akik nem, tehát a szakszervezeteket és mindenkit. Tehát általánosságban meg kéne vizsgálni, hogy a rendeletnek milyen hatásai lesznek. Tegnap itt volt egy látogatói, vagy hát egy szakmai csoport, és a hamburgi kikötő koncesszióiról egyeztettünk, és fontos, hogy minden lehetséges érintettet bevonjunk az eszmecserébe. Aztán a módosítókat december 3-áig kéne ugye benyújtani januárban, lesz majd alkalmunk még egy eszmecserére februárban, lesz a Trump újra erről ülés, és márciusban állítólag a plenáris vita. Kár, hogy a mini meghallgatás gyakorlatilag az után történik majd meg, miután leadtam az anyagomat fordításba, de még végül is a, a az előadó és az árnyék előadók később is benyújthatnak módosítókat. Én magam is, mint előadó, majd valószínűleg sok módosítót fogok benyújtani utólag. Úgy látom most, hogy van esélyünk arra, hogy megegyezzünk, és ha javítunk a javaslaton, akkor akár még pozitív kimenetelő is lehet a történet. Köszönöm szépen. Most Koszimi úrnak adok szót a Régiók Bizottságától három percben mert neki el kell mennie, aztán az árnyék előadók következnek, ahogy amúgy is következnének, és majd azután jön a gazdasági és szociális bizottság. Cassini úr három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szerzőnek is a munkát. és találkoztunk már szeptember 26-án a Koter bizottságban, a Miszak bizottságunkban megvitattuk a kérdést, sőt szavaztunk is róla. Nem sokon múlott a szavazás kimenetele. A Koter a saját plenárisunk elé nyújt, vagy beterjeszti majd a szöveget mivel kicsi volt a szavazatkülönbség, ezért nehéz lenne kötelező jogi formát követelni a dolognak, mert továbbra is a tagállamoknak és a regionális hatóságoknak lesz a kompetenciája a kikötői szolgálatok szabályozása. Szerintünk az irányelv előremutató megoldás lenne, mint a rendelet, így lehetne a különbségeknek érvényt szerezni a kikötők között. A kikötők biztonsága is foglalkoztat minket, az állami és a magán fellépés legcélra vezetőbb aránya. Minden olyan szövegrész ki kell vennünk, szerintünk venni a szövegből, ami a kotrással, vagy a révkalózi szolgáltatással, a szolgáltatással kapcsolatos, ami ezt sértené, ezt az elvet meg kell teremteni az egészséges magán és állami részvételi arányt. Ami a felügyeletet, az ellenőrzéseket illeti, olyan rendszert kéne kialakítani, amely a nemzeti struktúrákba illeszkedik. Ne hozzunk létre új hatóságot, amely további bürokráciát visz a rendszerbe. Ezek a fő meglátásaink. A Koter vélemény a szociális párbeszéd és a transzparencia és a hatékonyság kérdéseire is kitér. Ezek mind összefüggenek az állam és magán rész alanyával kapcsolatos dilemmára. Köszönöm szépen! a szót, Gross úr beszél, Santos úr kért, hogy az ő nevében tartsak egy rövid kis bevezetőt, üdvözöljük a bizottsági javaslatot, és azt is, amit az előadótól hallottunk, azt a megközelítést ugyanis, hogy egyes pontok tekintetében még kezdeményezzünk vitát. Melyek ezek a pontok, amelyek számunkra fontosak? a koherencia érdekében a bizottsági javaslat és a későbbi szöveg tekintetében. Az állami támogatások és a koncesziók számunkra nagyon kiemelt jelentőségű témák, mert sajnos nem az a helyzet, hogy a közlekedésért felelős főigazgatóság lenne felelős az állami támogatások kérdéséért is. Hogy irányelv vagy rendelet legyen a forma, mi mindig rendeleteket szeretnénk inkább, mert akkor legalább a tekintetben biztosra mehetünk, hogy nem alakul ki megint újabb 28 féle rendszer, de, de, de, mivel az egyes országokban a helyzet mégiscsak különböző, egyfajta rugalmasságot építenénk be ebbe a rendeletbe. Ha a rendelet rugalmas, akkor működhet, ez fontos. Hogy mit lehet a piacra hagyni, és mi lesz a biztonsággal, ezt az utóbbi napokban közvetlenül láthattuk, és csak azt remélhetjük, hogy a jövőben is nyilvánvaló és megbízható információkkal rendelkezik majd mindenki, és objektivitát tudunk folytatni. Gondolom minden frakció egyetért abban, hogy a biztonságot nem lehet kizárólagosan a piacra hagyni, ez valamilyen szabályozást igényel. Ami az átláthatóságot, a transzparenciát illeti, valóban ez vitatható dolog sok kikötő működése tekintetében. Itt a szolgáltatások kapcsán kell főleg világosságot teremteni, és ehhez egy független felügyelő hatóság szükségesé válhat. Fleckenstein úr, ön is német, és a téma előző előadója is az ön régiával származik. Azt kívánom önnek, hogy a dosszié beindulása révén ö, jobb legyen önöknek, és eredményes legyen az egész eljárás. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük, Gross úr. Bakka úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Mattyőt szeretném ö, ö, megvigasztani, hogy minket belgákat is érintés pozitívan érint a dolog. Köszönjük mi is az előadónak az elvégzett munkát. Mi üdvözöltük eredetileg a bizottság javaslatát, azon egyszerű okból kifolyólan, hogy ismerjük az előző, előző kikötői csomagok történetét, és úgy gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy közös szabályokat alkossunk, miközben persze tudatában vagyunk, hogy különbségek vannak a különböző kikötők között, de meggyőződésünk, hogy lépni kell. A jelenlegi rendszer nem kielégítő, és a bizottság javaslata jókor született meg. Meggyőződésünk továbbá, hogy az esetenkénti megközelítés a múltban nagyon inkoherens volt, és nem volt átlátható, tehát ezért is szükség van erre. Nem kell minden ügyben egyenként kikérni a bíróság véleményét, olyan ö, szabályokat kell alkotni, amelyek alapján automatikusan el lehet járni. A legfontosabb fontosabb számunkra, mint ahogy a bizottság is ezt hangsúlyozza, hogy a kikötői szolgáltatások szabadságát meg kell őrizni, de szükség van egy európai jogalkotásra, meg kell nyitni a piacot a kikötők számára is. Ez növelve a versenyt, a szolgáltatások minőségét is javíthatja, és így összhangba kerülne ez a szabályozás más európai stratégiákkal is. Tehát támogatjuk a piacnyitást. A bizottsági javaslat eleve már sok megszorítást tartalmaz, sok dologra nem tér ki, vagy kivételként kezel, és a többi árnyék előadóhoz hasonlóan a teher forgalom kérdésében nyílt vitát kéne még folytatnunk, nem értjük, hogy ez miért maradt ki a, a körből. Szerintünk lehetséges olyan megoldást találni, amely ezekre a szolgáltatásokra is vonatkozik. A szolgáltatók számát korlátozni kell valóban, a, már csak a hely e, szűke miatt is. E, itt jön be a koncesziókról és állami támogatásokról szóló iránymutatás, e, és erre jó javaslatot tesz az előadó. Ami pedig az átláthatóságot illeti, ezt mi is fontosnak tartjuk, jelenleg áthatatlan a rendszer, és sok ö, zárt ajtók mögötti folyamat van, szürke területek, tehát ide ö, be kell világítani. Ami a kikötői díjakat illeti, itt is persze átláthatóságra van szükség, és nem szabad, hogy diszkriminatívak legyenek az árképzési eljárások, de egy kereskedelmi logikát is azért figyelembe kell venni, és meg kell adni a jogi kereten belül ennek a szabadságot. A kikötői hatóságok szerepére vonatkozóan meg kell hagyni nekik a saját üzleti stratégiáik kialakítását, és azt a szabadságot, hogy önállóan tárgyaljanak kereskedelmi kérdésekben. Még um, még nem nagyon volt szó a kikötői dolgozókról. Itt egy nyílt végű párbeszédet kéne elkezdeni egy szociális párbeszédet, és megnézni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy valóban olyan ö, nyitott piacunk legyen, ahol mindenkinek esélye van ö, az előrehaladásra. A kikötők között óriási különbségek vannak, ezt el kell fogadnunk, de ezzel együtt azt mondjuk, hogy erős európai keretre van szükség, amely a többi európai stratégiával összhangot teremtve növelni a kikötőink versenyképességét. Mi nyílt vitát szeretnénk ezekről a vitás témákról, ahogy a többi kolléga is mondta, én is azon vagyok, hogy ha nyitottak vagyunk, akkor jó eredményre vezethet a folyamat és a kikötők érdekét szolgálja. Merci, monsieur Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, mindig meglep engem, amikor látom, hogy a bizottság mennyire nem vesz észre, hogy mik a terep valóságai. Ezt mutatja ez a rendelet tervezet is. Úgy gondolom, hogy több aspektust figyelembe kell vennünk. Először is a mérete és a tevékenységi volumen ezeknek a kikötőknek, amely óriási különbségeket tud mutatni. Vannak olyan kikötők, ahol hetente két-három hajó köt ki, mondjuk Finnországban például, és vannak olyanok is, ahol 500-600 hajó köt ki hetente, gondolok mondjuk Rotterdamra. Egy uniformizált megközelítés akkor, amikor ilyen különbség van a tevékenységekben, nem releváns. Aztán ott vannak a magánkikötők és a kereskedelmi kikötők. Vannak a területfejlesztéshez tartozó aspektusok és a gazdasági aspektusok. Vannak olyan kikötők, amelyeknek történelme, kultúrája van. És a hatástanulmány azt mondja, mutatja, hogy a felhasználók 70%-a elégedett a kikötői szolgáltatások minőségével. Tehát azt a kérdezem, hogy milyen, mennyire is releváns most egy ilyen rendszernek a létrehozása, akkor, amikor amúgy a kikötők működnek, és nagy mértékben a kikötői felhasználóit, a kikötőben megjelenő hajók számára elégséges szolgáltatást nyújtanak, elégedettek, tehát a felhasználók. Aztán az árképzés meghatározása és az, ez, ennek a módszerei. Erre vannak kereskedelmi gyűlések a különböző tagállamokban, és a tagállami hatóságoknak is, a tengerészeti hatóságoknak, a kikötői hatóságoknak, a tulajdonosoknak, a hajótulajdonosoknak, a révkalauzoknak vannak szabályrendszerei. Ezeket persze lehet, hogy jobban kell kommunikálni a szabályozók felé, jobban meg kell osztani ezeket a metódusokat, az lehetséges, de van működőképes rendszer. Tehát ez okoz számomra a problémát, hogy inkább uniformizálni akarunk, mint harmonizálni, és egy működőképes rendszerbe akarunk beleszólni. A harmonizáció az elfogadható számomra, az uniformizáció nem. Ma, amikor mondjuk gondolunk a révkalauzok munkájára, a vontatóhajókra, a kotrásra, mi a prioritás? Az első prioritás az a tengerbiztonság. Ma nem hagyhatjuk figyelemen kívül azt, hogy a tengerbiztonság tekintetében milyen óriási elvárások ö, merültek fel. A terrorista fenyegetettségre is gondolok, de a környezetvédelmi problémákra is. Aztán a második dimenzió, hogy ma milyen szervezési kapacitásai vannak például mondjuk a révkalauzok szakszervezeteinek, vagy mondjuk a vontatóhajó üzemeltetők szakszervezeteinek, ha csak erre a két szakmára gondolunk, nem szabad kockáztatni a szolgáltatás minőségét, és az, hogy a szabályozás nyomán csökkenne a beruházási kedv. Tehát persze átláthatóságra van szükség e szakmákban is, de nem minden típusú verseny helyén való, hanem egy olyan verseny, amelyben nem engedhető meg az, hogy ne elégítsük ki, ne öm, nyújtsunk megfelelő szolgáltatást a felhasználóknak. A számokat is említett a bizottság képviselője. Én szeretnénk egy kicsit pontosabban látni a tekintetben, hogy honnan származnak ezek a számok, mert azt hiszem, hogy erről majd a tagállamokkal és a bizottsággal is beszélgetnünk kell, hogy milyen szintű beruházásra van szükség az infrastruktúrába, mennyi, milyen beruházásra van szükség a térrendszer továbbfejlesztésére. Ezek az igazi témák. A tengeri piac optimalizálása, hogy vonzó kontinens legyünk, a kikötők tevékenysége szempontjából is. És azt hiszem, hogy a vasúti közlekedés, a vasúti szállítás kérdéskörét itt most egy kicsit elfelejtettük. Óriási beruházásra van szükség, hogy ki tudjuk használni a kikötőkben rejlő lehetőségeket. Ehhez óriási beruházásokra van szükség a vasúti közlekedés területén is. Tehát az jó, hogyha a szabályozók hatáskörét megerősítjük, és ezáltal átláthatóságot nyerünk, de nem szabad, hogy ne vegyük figyelembe a kikötők sokszínűségét az Európai Unión belül. A, még nem fejezem be, elnök úr, rendelet, én is rendeletet szeretnék, ahogy a jelentéstevő is mondta. Nagy elvekre van szükségünk, helyesbitek és irányelvre, iránymutatásokra, nem pedig a kezünket megkötő rendeletre. Vandár úr következik. Vandáren úr következik. 20 percünk van még erre az eszmecserére. Össze Vandalen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyfelől az Ilyen Beckborn árnyék előadó nevében is szeretnék szólni, aki ma nem lehet itt körünkben, illetve szólnék néhány szót a saját nevemben is, tehát kombinálnám ezt a két hozzászólást, ami a tisztelt kollégánkat illeti, ő is úgy véli, hogy, hogy a kikötői csomagot már kétszer úgymond elutasítottuk, és most megint megpróbálnak aktívak lenni ezen a területen, és ő azt mondja, hogy nem, nincs szükség több javaslatra. A bizottság most megint egy olyan receptet akar kidolgozni, amely mindenre megoldást nyújtana, de mi úgy, illetve ő is úgy véli, hogy ez tulajdonképpen amit a kényszer zubban, túlságosan bürokratikus, és és hát nincsenek megfelelő kompenzáló mechanizmusok, nincs rugalmasság, mozgásték, tehát a kollégánk úgy véli, hogy ezt a csomagot megint csak visszautasíthatjuk, ahogyan a többi kikötői csomaggal tette ezt az Európai Parlament. Ez tehát Bradboard képviselőtársunk véleménye. Én jó magam Kicsit másképp látom a helyzetet, én először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, úgy gondolom, hogy jó kiindulási alapot kaptunk készhez, úgy gondolom, hogy nagyon is rendben van az, hogy jobban kívánjuk szabályozni a kikötőket, de ami nekem itt hiányzik, az a pénzügyi átláthatóság, az állami támogatások esetében például jóval nagyobb átláthatóságra lenne szükség a kikötők esetében. Ez pedig a javaslatban nem került valójában pontosításra, és én ezt nagyon is sajnálom. Hiszen egy csomag esetében a pénzügyi átláthatóság az, ami igazán kulcsfontosságú lenne. Szeretném azt is világosan leszögezni, hogy nem szabad számos elemet módosítani ennek a javaslatnak. Itt amire azonban kitérnék, az a révkaló szolgáltatások kérdése, hiszen őket is bevonták ebbe a javaslatba. Ez azt jelenti, hogy néhány kikötő esetében révkaló szolgáltatást előírnak és szabályoznak, más kikötők esetében azonban nem. A többlet érték, amelyet biztosítanak a révkalauz szolgáltatók, az az, hogy ők mindent ismernek, minden helyi szálltont és követ ismernek, éppen ezért én a révkalauz szolgáltatókat külön szabályoznám. Itt ugye a biztonság nagyon fontos, éppen ezért én őket kivenném ebből a jogalkotási javaslatban. Ez a 13 14-es cikk vonatkozásában az azokat sem támogatom Ugye itt én már foglalkoztam előadóként a zöld kikötők témájával, és a bizottság akkor figyelembe vette mindazt, amit ott elmondtam, és itt is látom ezt a jó irányvonalat, látok sok jót is, de vannak módosítani. Módosítói. Most pedig köszönjük szépen, Wills asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is egy kikötővárosból származom, a bizottsági javaslat ugye a 110 ezer kikötői munkás érdekeivel egyáltalán nem foglalkozni. Ugye az ott alkalmazottak jogait arra van szó, hogy védeni kellene, és a tagállamoknak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy ezen alkalmazottak a jogait védje, például, hogyha egyik vállalat átveszi a kikötői szolgáltatásokat, akkor foglalkoztassák tovább az ott korábban alkalmazottakat de ezen kívül további problémák is felmerülnek a kikötőben dolgozók számára. Éppen ezért a frakcióm a tízes cikket a rendelés tervezetben eh, szintén nem elégségesnek gondolja. Általában is megkérdőjelezhető, hogy van-e szükség erre a rendelt javaslat, hát most az északi kikötők esetében Rotterdam és Hamburg térségében. Itt egész egyszerűen már jól működik a szabályozás, nincs szükség egy újabb rendeletre, és a porciós tanulmány a megkérdezettek 80% elégedetnek mutatkozott a kikötő szolgáltatások és szabályozása. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a rendelettervezetben számos kikötő szolgáltatás úgy, ahogy van, ki kellene venni. Én teljes mértékben osztam a német szövetségi tanács júniusi véleményét, amely felhívja figyelmet arra, hogy a rendelet tervezetbe jogellenesen kerültek be bizonyos kikötő szolgáltatások, például a révkalauz szolgáltatások, a kotrás, illetve a kikötői befogadó létesítmények nem tartozhatnak uniós hatáskörbe. Sajátosságaik okán a német szövetségi tanács szeretné kivonni ezeket a szolgáltatásokat a rendelet hatája alól. Én magam is eh, az erre vonatkozó javaslatot teljes mértékben elutasítom. Köszönöm szépen. Köszönjük, Vilsza asszony! Látok itt egy szokatlan szövetséget a révkalauzok okán, de jó látni ilyet is. Igen, csodák még történnek. Most pedig Simons úr az Ekon nevében kapja meg a szót. Eh, dank, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, het Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye háromszor is visszautasították a illetve három alkalommal is önök elé került egy kikötői csomag, talán a harmadik az, amikor végre másképp látjuk a dolgot, és másképpen járunk el. Mi az EGSB esetében jónak találjuk azt, hogy másképpen közelíti meg a bizottság harmadik alkalommal ezt a csomagot, például az igazgatási eljárásokban nem kíván beleszólni, de egyenlő versenyfeltételeket kíván teremteni. És mi úgy látjuk az EGSZP részéről, hogy a bizottság valóban ezeket az eltérő szempontokat is figyelembe vette, és itt most ez alkalommal puha jogszabály javaslatokat terjesztett be, de ezzel kapcsolatban is lennének még észrevételeink. A Fleckenstein úr által felsorolt hat ponthoz kapcsolódnánk mi is. Mi észszerűnek tartjuk azt, hogy a személyszállítás és a terszállítás is kikerülne a rendelettervezetből, és nem három év múlva, hanem hat év múlva vizsgálnánk felül, hogy hogyan is működik ez, és akkor kerül sor a végleges értékelés, és akkor vonnák le a tanulságokat, három év múlva egy időközi jelentés értékelni a helyzetet. De itt elsősorban arról is van szó, hogy mi az, ami egyáltalán bekerüljön a rendelettervezetbe. Ami ezt az EGSZP-t illeti, mi úgy gondoljuk, hogy a kikötői szolgáltatásokat igenis bele kellene venni a rendelet szövegezésébe, de ami a végrehajtást illeti, hát most akkor először is utalnék a révkalózokra, akiknek az elsődleges feladatuk az, hogy tanácsok se kell a hajos kapitányokat. Tehát ezt a feladatot nem lehet elvitatni tőlük. Tehát itt nagyon fontos biztonsági szempontok is szerepet játszanak. És a révkalózok esetében valóban ez a kult szó, a biztonság, éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy igen, a rendelt tervezet esetében ki kell térni a révkoros szolgáltatásokra és a vontatásra is. És aztán át kell még gondolni azt, hogy mi az, amit még szeretnénk bevonni a rendelt tervezet hatája alá. Aztán a 17. cikk ugye a független felügyeleti szervet eh, említi. Hát eh, a bizottságnak ugye ellenőriznie kell azt, hogy ellátják a tagállamok ellenőrzéssel kapcsolatos feladataikat, hiszen a tagállamoknak kell aztán a rendeltet alkalmazniuk, és a legtöbb tagállamban már létezik is olyan testület, intézmény, amely a felügyelettel foglalkozik, és a versenyfeltételeket, versenyfeltételek megfelelőségét biztosítja. Vannak olyan tagállamok, ahol ez még nincs így, de itt akkor a rendelt tervezetben javaslatokat találnak erre vonatkozó. Lezárásképpen még azt szeretném elmondani, elnök úr, hogy hogy ami a díszabást illeti 14-es cikk 1, 2 3-as pontjában ugye eh, szabad kezet ad a tagállamoknak mi is egyszerű megoldást javasolni. Itt az 5.5-nél eh, még egy szóval kiegészítetnénk a szöveget, ezt láthatják a mi eh, javaslatunkban, és akkor a 17 nem sem lesz szükség. Még három hozzászólunk van, kérném őket, hogy két-két percben szólaljanak fel. Először Tuzasz úr kapja meg a szót. το σχέδιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την αγορά Köszönöm szépen. Tehát itt a kikötői szolgáltatások, a pénzügyi átlátatosság a kikötők tekintetében, ezek mindenképpen összefüggenek a korábbi kikötői csomag javaslatokkal. A bizottság ezúttal egy stratégiai döntést is meghozott, itt ugye a legfontosabb célok eredménye a elérése az, ami nagyon fontos lenne. Itt elsősorban ezt úgy lehetne elérni, hogy liberalizációt vezetünk be, illetve vagy magánkézbe kerülnének a kikötő létesmények és szolgáltatások. Ez egyfajta álláspont, és ha ebből kiindulunk, akkor a nagy tengeri közlekedésért felelős intézmények kezébe kerülne ez a terület. Mindez pedig ahhoz vezetne, hogy vannak olyan területek, amelyekre nem is nincs is tekintettel a bizottság, ide tartozik például a kikötőben dolgozók helyzete, és hát itt több millió munkavállaló sújtana az, hogyha az ő érdekeiket nem védenénk. Itt nem csak az alkalmazottakról van szó, hanem a kikötők közelében élőket is érinteni ez, és éppen ezért érthetetlen számomra, hogy miért nem tér ki a javaslat a kikötői munkavállalók kérdésére is. Svédország, Olaszország, Spanyolország, Málta és Olaszország is eh, jelezte a tervezet kapcsán, hogy vélemények szerint a szubszidiaritás elvével nem összeegyeztethető ez az aktuális tervezet. Itt elsősorban a kikötői infrastruktúra, eh, fenntartói, illetve a kikötő szolgáltatásokat nyújtók eh, jelenlegi rendszere nem, nem módosítható ilyen módon. Az Európai Bizottság itt javaslattal élt, és a következő években ez biztosan a munkavállalók ellenőrzését fogja kiváltani. Ez egy nagyon jellegzetes példája annak, hogy egy egyoldalú terv került kidolgozás. Ott van például a Pireuszi kikötő, ott is nagyon-nagyon sok problémákkal kell megküzdeni a munkavállalók és munkaadók közti kapcsolatokban. Ugye ott nagyon sokan Németországból, Hollandiából, más országokból is dolgoznak, és közvetett módon fizetik ki őket, annak érdekében, hogy kikötői létesítményeket karban lehessen tartani, és aztán magánkézbe lehessen adni. Ez véletlen lenne? Nem, a kikötők stratégiai jelentőséggel bírnak, és egy-egy ország gazdasági fejlődésével nagyon szoros kapcsolatban állnak a kikötőképpen, ezért itt reálisan kell látni a lehetőségeket. Most pedig következő hozzászól két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye mi a bizottsági javaslat esetében a kikötői monopól helyzet negatív következményéről szerettünk volna szólni. Éppen ezért lett volna szükség egy reformra, de mi szeretnénk fe- azt is felmérni, hogy a harmonizáció milyen következményekkel járna. Hiszen vannak ennek társadalmi, szociális vetületei is, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Éppen ezért a koncesziókra vonatkozó javaslat is kidolgozásra került, ami pedig az állami támogatásokat illeti, ugye itt számos esetben az állami támogatási rendszer monopól helyzetet teremtett, és a gyakorlatban ez sok problémát felvetett, de ebben a javaslatban egyáltalán nem térnek ki ezekre a problémákra. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak pontosan el kellene magyarázni azt, hogy ezen a területen milyen módosítást hozna ez a javaslat, illetve hogy milyen pozitív előrelépést eh, jelentene ez. Mi a gyakorlatban ugye szeretnénk egy olyan rendeletet alkalmazni, amely nem további problémákhoz vezet, hanem a korábbi problémákat orvosolna közelből is meg fogjuk vizsgálni, tehát ezt a jogalkotási javaslatot, és hát tudnunk kell, hogy pontosan mi is fog történni a kikötőkben. Köszönöm szépen, elnök úr! Természetesen most még az eszmecserék korai szakaszában járunk, még meghallgatásokra kerül sor, az előadó javaslatai most kerültek kidolgozásra, de én úgy gondolom, hogy ez üdvözlendő, hogy a az Európai Bizottság így módon ragaszkodik az átláthatósághoz. Az, hogy a kikötői szolgáltatásokat liberalizálni kellene, és hát itt biztos, hogy még sok vitát fogunk látni a kikötői munkavállalók helyzetével kapcsolatban is vitákra számítok, de úgy gondolom az ezzel kapcsolatos kényes kérdéseket a munkaadók és munkavállalók szociális párbeszédére kellene hagynunk, és bíznunk kellene abban, hogy ez majd eredménnyel fog járni. A bizottság ösztönzően természetesen támogathatná ezt a párbeszédet. Ezen kívül szeretném azt is elmondani, hogy az a benyomásom, hogy itt csak és kizárólag a gazdasági szempont érvényesül, mindenképpen szükséges az, hogy a regionális hatóságok maguk is dönthessenek arról, hogy tulajdonképpen mi is tartozik az ő hatáskörükbe, az ő döntés szabadságokat is meg kell őrizni. Mások is említették a díjszabás kérdését például, vagy a különböző szolgáltatások árait. Itt igen, azért mozgásteret kellene hagyni, hogy a kereskedelmi gazdaság irányelvek érvényesülhessenek, hogy ez lesz -e a jó irányvonal, vagy sem, hát ezt majd az eredmények igazolják, vagy sem, de úgy gondolom, hogy megfelelő keretet e, biztosíthatunk a kikötő szolgáltatások számára, de mivel nagyon összetett ez a kérdés, lehet, hogy mégiscsak a tagállamoknak nagyobb szabadságot kellene hagyni, hogy a sajátos helyzeteikhez igazíthassák a tészabás például akár. Köszönöm szépen! Paké úr nevezzen ösztönösnek, de úgy tűnik, hogy a javaslataik már is nyitott füleken, is találnak. Öné a szó. Igen, szó esett a... Igen, szó esett a konstruktív együttműködésről is, például az átláthatóság esetén szerettem volna megemlíteni a következőket. Ami a révkala szolgáltatásokat illet, ez is fontos, de az átláthatóság a pénzügyi folyamatok tekintetében, a kikötői szolgáltatások tekintetében rendkívül fontos. Tulajdonképpen ez a magja a javaslatnak. Itt nem a liberalizációra, a piac megnyitására van elsősorban szó. Ugye Alexander asszony is azt kérdezi, hogy mi lesz a hatásának a javaslatnak. Elsősorban az átláthatóság fog növekedni. A bizottság nek ez lenne a célja. Ha megnézzük a hatástanulmányt, akkor láthatjuk azt, hogy a leginkább negatívan értékelt szolgáltatás az a révkalauzi szolgáltatás. Nem a biztonság szempontjából alacsony minőségű ez a szolgáltatás. Nem, e tekintetben jó értekelést kap a révkalauz szolgáltatás általánosságban, de a felhasználók a, a, arra való tekintettel, hogy milyen a díszabás, mennyit kell várni a szolgáltatásra, hogyan kerül sor a szolgáltatás kivitelezésére. Ezzel kapcsolatban az érintett személyek úgy válaszoltak a tanulmányban, hogy nem elégséges minőségű ez a szolgáltatás. Nyilvánvalóan itt befektetésre van szükség, a biztonságot szem kell tartani, de hogyha a kikötők úgy döntenek, hogy Révkalauz szolgáltatás esetén független szolgáltatóval, külső szolgáltatóval szerződnek, és a sok kikötőt teszi meg, akkor lehet, hogy ez a probléma felmarad, de hogyha a közszolgáltatási kötelezettségét látják el ezt a révkalauz szolgáltatást, akkor lehet, hogy egy másik helyzet áll elő. Az a helyzet viszont viszonylag ritka lesz, hogy teljesen megnyitják ezt a piacot. A mi javaslatunk nem kérdőjelezi meg a révkalóz szolgáltatók jelentőségét, de hogy a, a díjszabást és a szolgáltatás nyújtásának minőségét a jelenlegi javaslattal javíthatnánk, az biztos. És ez egyfajta eszköztár megközelítést, nem pedig egy megoldás mindenki számára, hanem mindenki választhatna számára a jó megoldások közül. Igen, a, a, a javaslat előkészítése során valamely érintettet bevontuk, a bizottság nyilvánvalóan várja további javaslatokat a csomaggal kapcsolatban. Köszönjük szépen! Aki úr, révkarozok nagyon komoly, illetve korábban a pilóták már komoly lobby munkát végeztek, most pedig nem tudom, hogy a révkalózok másfajta pilóták is ilyen nyomás alá akarnak-e helyezni engem. Frankenstein úrja a szó. Engem leginkább a Lufthansa és más cégek helyeztek nyomás alá, és főleg ők lobbiztak nálam. Ami a jelen javaslatot illeti, hát az eredményét még nem látjuk, hogy ez milyen következményekkel fog járni, de hát úgy gondolom, hogy az eszmecseréből is látható volt az, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy a, a különböző kikötői sajátosságokra figyelme kell lennünk majd ha sor kerül erre a mini meghallgatásra, akkor számos látogató érkezik majd még hozzánk, és úgy gondolom, hogy ennek köszönhetek, majd észszerű javaslatot sikerül kidolgozzunk a folyamat végén. Azért fontos a további elem számára, mert nem igazán szembetűnők, Ross úr és beszélt erről, ez pedig az állami támogatások és a koncesziós szerződések odaítélésének ről szóló irányelv kérdése. Ezeken párhuzamosan kell dolgoznunk, és oda kell figyelnünk arra, hogy hogy nehogy aztán utólag valamit még behozzunk az eszmecserébe. Ami az átláthatóságot illeti, itt, itt a piac és a verseny szempontjából ez egy fontos kérdés, de vannak olyan szakmai csoportok, ahol nehéz lesz ezt biztosítani. És tulajdonképpen nem is látok erre lehetőséget, hogy ezt teljes mértékben megteremtsük, de majd az eszmecsere során ezt még konkretizáljuk a továbbiakban. Az előttem ezen dolgozó kollégával fogok enni, és még egy kollégát hívok el, Haszada urat, akivel korábban már együtt dolgoztunk. Gros úr, hogyha ön ezek ellen nem ágálna olyan nagyon, akkor akár még együtt is tudnánk itt működni. Köszönöm szépen. Very, very good. Thank you, Mr. Fleckenstein. Yeah, I... Köszönjük szépen, Fleckenstein úr. Uh, vékony a határvonal a bátorság és a butaság között. Ezt majd a közös étkezés során meg kell húzniuk ezt a vonalat. Megismételném, amit Fleckenstein úr mondott a mini meghallgatásról, novemberben lesz 26-ig, november 26 ig kell a jelentéstervezetet benyújtanunk, december 3 ig lehet a módosítókat, a Trantbizottságban valószínűleg februárban lesz a szavazás, és az ut- utána következő plenárison a plenáris szavazás. Következő témánk az elsegélyhívó szolgáltatás, Debakker úr a téma felelőse. Dank u wel, voorzitter. Um, dank ook uh, aan de commissie voor... Köszönöm szépen a bizottságnak a javaslatot. A parlamentben már többször beszéltünk erről. És saját kezdeményezésben elvállaltuk, hogy a végrehajtásra javasolunk valamit. A bizottsági javaslat pozitív, tehát a közbiztonsági válaszpontok önkéntes bevezetése úgy tűnik, hogy nem vált be, és most a bizottság kötelezővé tenni ezeket. És már volt eddig is kötelező része a dolognak, erre pénzeket is költött a bizottság, várhatóan egy rendelet fog megjelenni, amely az e-call bevezetését kötelezővé teszi a tagállamokban. Ennek persze hatása lesz a segélyhívó szolgálatok működésére. Az IMCO az illetékes bizottság, ezért el kell, hogy mondjam, hogy Színalova asszonynal sokat egyeztetek, és nagyon konstruktív ez a párbeszéd. Jó a javaslat. A baleseteket nyilván nem fogjuk tudni megelőzni, de ha megtörténik egy baleset, akkor gyorsabban odaérhet a segítség, és várhatóan így az áldozatok száma is csökken. Van itt néhány vitás pont, például az alkalmazási körről szóló vita. Az új gépjárművekről van elsősorban szó. Szerintem ki kéne terjeszteni a régi gépjárművekre is a szolgáltatást, automatikus hívás lehetővé tételével, a, a manuális megoldás az körülményes, 12 segély szolgálattal egyeztettem, és mindegyik azt mondta, hogy technikai akadálya ennek ö, nincs. Nyilván ö, ez egy ö, olyan szolgáltatás, amely az automatikus trekkinget nem tartalmazza, de a bizottság felé meg akartam fogalmazni, hogy azért itt az adatvédelemre is oda kell figyelni, ez a 112-es hívószám alapján működik jelenleg. A legtöbb tagállamban ez kiválóan ö, működik. A bizottság beszerelésenként 40 euró költséget becsül, egyesek szerint ez ennél sokkal magasabb lenne de biztos, hogy lehet csökkenteni a költségeket, hogyha nagy tömegben állítják elő a berendezést és szerelik be az autókba. Nagyon fontos, hogy a 112-es általános segélyhívó szám közben ö, ö, és az új rendszer miatt az autógyártók ne szenvedjenek hátrányt, tehát ne legyen olyan a szabályozás, hogy ez hátrányba hozza őket. Ha 2015-öt jelölünk ki határidőként, akkor ez szerintem simán átültethető. Az új gépjárművekben már sok helyen beszerelik eleve a berendezést, és 2015-ig ez lehetséges lesz, de tagállamoként különböző a munkateher. De 2015-ig ez minden országban bevezethető. Színalova asszony azt szeretné, hogy mi itt a parlamentben gyorsan tudjuk le az ügyet, hogy a tanácsnál több idő legyen annak megtárgyalására, és a bevezetés is minél előbb megvalósulhasson. Október 15-én megy a szöveg a fordításba, november 13-áig lehet módosítót benyújtani, és a bizottsági szavazást december 17-én tartjuk. Ez az időterv szűk, és sok és gyors munkát igényel majd tőlünk. Kérem az árnyék előadó kollégákat, hogy segítsenek nekem a határidők betartásában. Színalova azt mondja, hogy egy húron pendülünk, tehát tőlünk a dolog gyorsan megtörténhet. Kork úr kért szót, parancsoljam. Köszönöm szépen. Koch úr, köszönjük ezt a jelentéstervezetet, nagyon jó a szöveg. Azt hiszem nem kell bizonygatni az ékol előnyeit az Európai Parlamentben már évek óta beszélgetünk róla, és a tagállamok is elfogadtak egy kötelezettségvállalást. Az, a gyártók képesek az eszközt gyártani, úgyhogy csak végre kell hajtani a javaslatokat, minél előbb, hogy mindenki, aki autót vezet, és nem csak a gazdagok, rendelkezhessenek ilyen készülékkel. A bizottság pont ilyen irányba tett javaslatot. Szenelova asszonyal közösen egy évvel ezelőtt kértük ezt, és meggyőződésem, hogy most már föl kell pörgetni a folyamatokat, le lehet zárni a folyamatot. A, ö, minimum adatok körét meg kell határozni, tehát olyan adatforgalmazást kell megvalósítani, amely csak a szükséges adatokat közvetíti, és ezt ingyenessé kell tenni a kapcsolódást a segélyhívó központokhoz, és a magánszolgáltatók, illetve a harmadik szolgáltatók összefogására lesz szükség, de elsősorban a, a gépjármű tulajdonosnak kell megadni a jogot, hogy marad a régi 112-es rendszernél, vagy beszerelteti az új rendszert, illetve, hogyha a rendszer bármilyen technikai jogból nem működne, akkor automatikus legyen a 112 hívása. Szerintem ezt a kijelölt dátumig 2015. októberig be lehet fejezni, feszített tempóban kell hozzá dolgozni, de lehetséges. Minél gyorsabbak vagyunk mi, annál több ideje lesz a tagállamoknak, és ez mindenkinek az érdeke. Szenelova asszony, aztán pedig az első és második shadow következik. Szenelova asszony, parancsoljon tehát. Köszönöm a szót, elnök úr. Én itt az INKO bizottságot képviselem, ott vagyok ennek a témának az előadója. Az ICOL rendszer kapcsán nincs sok mondani valóm, a típus engedélyezésről szólhatnék esetleg, illetve arról, hogy ez a jelentés, amelyet kohúról közösen írtunk, és amely a szakbizottság a plenárison többséggel elfogadtatott, világos mandátumot ad a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a rendszert hogyan kell felállítani, és az Európai Parlament javaslataival összhangban lenne ez. Néhány apró, inkább technikai jellegű kérdést kell már csak tisztázni, nincsenek alapvető viták köztünk, tehát nincs igen-nem típusú eldöntendő kérdés ragaszkodjunk az időterv betartásához, hogy minél előbb 2015-ben, ugye leghamarabb az ilyen új típusú járművek elkezdhessenek közlekedni az utakon. Az egyes vitás kérdéseket már a kollégák felvetették, elmondták, szerintem ezeket képesek leszünk tisztázni a mások során. Debakker úrral jó az együttműködésem, és másokkal is, tehát az e-call várhatóan olyan közszolgáltatássá válik, amely az EU valamennyi polgárát kiszolgálja. A dolog jó ütemben halad, és várhatóan még a mi mandátumunk alatt tető alatt alá lehet hozni a szöveget. Alkadrói úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit zavaros most a helyzet. Zita már éppen útban van felénk a repülőtérről. Lehet, hogy egy-két tőlük távozó pilóta elkapta őt útközben. 2005-ben kezdődött ez az ICOL téma, és végre most már prioritást élvező projektum. Nyilvánvalóan hozzá járul a közúti biztonsági programhoz, amelyet elindított a bizottság, és nyilvánvalóan támogatjuk ezt. Zita nevében és a frakció nevében annyit tudok mondani a Trant bizottság előtt, hogy ugyanez az álláspontunk, mint az a saját kezdeményezésű jelentés során volt. Az ICO rendszert közszolgáltatássá kell tenni EU szinten, mindenki számára hozzáférhetővé a 112 mellett. Interoperabilis rendszert kell kialakítani, amely minden új autóban jelen kell, hogy legyen 2015. október 1-től. És a tagállamoknak pedig létre kell hozni azokat a segélyhívó központokat, amelyek képesek a rendszert működtetni. Meggyőződésünk, hogy a jövőben arra kell figyelni elsősorban, hogy az interoperabilitási kérdéseket még tisztázzuk, az intelligens közlekedési rendszerekről szóló irányelvvel összhangban, és a fogyasztó védelmi, fogyasztó jogi kérdéseket is még tisztázni kell. A lényeg az, hogy mindenki az EU-ban, aki földrajzilag az EU területén tartózkodik, hozzáférhessen a rendszerhez, és valamennyi autógyártó megértse, hogy minden járművet, közúti járművet úgy kell megépíteni, hogy képes legyen a jel fogására, adására, és ezt az eszközt úgy kell beépíteni az autóba, hogy az árba is be legyen építve. Nem szabad, hogy extraként kínálják a, az autógyártók, hanem automatikusan az autó részét kell, hogy képezze. A bizottság részéről Stridi úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a képviselőknek is, amit elmondtak. Szenelova asszony már kimondta, hogy ebben az ügyben gyakorlatilag az Európai Parlament megbízásából dolgozunk, és nem sok mozgásterünk van, hogy eltérjünk attól. Az önök állásfoglalása egyértelmű volt az elvek tekintetében, hogy mely elveket kell követnünk, hogy minden új járműben legyen ilyen eszköz, mindenkinek elvileg hozzáférése legyen a dologhoz, megbízható legyen a rendszer, és ne sértse a személyiséghez fűződő jogokat. És a javaslatunk így is született meg ezeknek az elveknek a jegyében. Mint ahogy minden javaslat esetében bizonyára ezen is lehet még javítgatni. Például megvitathatjuk további részletek bemenően, hogy mely információkat közvetíthesse a rendszer, hogy milyen legyen az összefüggés az e rendszer között, amelyet ugye 2015. októberétől minden új képjárműbe beépítenek, és egyéb harmadik szolgáltatók által addigra bevezetett rendszerek között, a javaslatban az az újszerű, hogy nyíltan fogalmazunk, tehát nem mondunk semmi olyasmit, ami ö, ö, ellentmondásba kerülhetne a harmadik szolgáltatók ö, fejlesztéseivel, és közben a közbiztonságát is garantálja a javaslat, és a nemzeti hatóságoknak is megadja azt a jogot, hogy tagállamonként szabályozzák az automatikusan és kézileg továbbított adatok körét. Ha lehet, akkor ne húzzuk túl hosszúra ezt az egyeztetést. Például a retrofitting, vagyis az utólagos beszerelés kérdése tekintetében. Ha ezen túl sokat időzünk, akkor túlbonyolíthatjuk a vitát, és ezzel nem teszünk jót a célnak. Nyilván az utólag beszerelt eszközök ára más lesz, mint az eleve beépített eszközök ára. Ez biztos, hogy nagyon hasznos eszköz, de szükítsük le a mandátumot arra, hogy itt a az új gépjárművekről beszélünk csupán kötelező erővel és a közszolgálatiság jegyében. Petinelli úr egyébként itt van mellettem, aki a DG Enterprise-nál a típusengedélyezés szakember, és talán ő is ö, ö, tud mondani néhány hasznos információt. Igen, a DG Enterprise is foglalkozott a kérdéssel. A típusengedélyezés szabályozása tekintetében megerősíthetem, hogy csak az új gépjárművekben lesz kötelező a berendezés 2015. októberétől, mert ha az utolagos beszerelést bevennénk a szövegbe, akkor túl bonyolítanánk a kérdést technikailag és jogalkotásailag is. Várhatóan a piacon meg fog jelenni ez a termék, és aki akarja, beépítheteti magának, de erre nem vonatkozik majd szabályozás. Ami azt a kérdést illeti, amit az előadó tett föl, megerősíthetem, hogy a rendszer beindulása automatikus, tehát ha a légzsák működésbe lép, akkor ezzel egy időben automatikusan ez a rendszer is aktiválódik, és hívja a segélyszolgálatot. Sőt, kötelező lesz az is, hogy emellett manuálisan is beindítható legyen, tehát még arra is gondoltunk, hogy esetleg a, a gyártók tegyenek egy gombot a műszerfalra, amelyel a légzsák kinyilás nem akkor is aktiválható kézileg a rendszer. A, a rendelet azt mondja ki, hogy a rendszer folyamatosan ö, ö, ö, jelet ad, bár ki lehet kapcsolni, az aktiválás, illetve a 112-es szám aktiválása is kötelező és aktív, automatikus lesz, és a harmadik gyártóktól származó rendszerek is ezeknek a már feltételeknek meg fognak felelni. Kívánom még az előadó bármit ehhez hozzáfűzni. Köszönöm, elnök úr nagyon jó, hogy mindenki tisztán, világosan fogalmaz, látjuk, hogy meddig kell megvenni a dolognak. A piros gomb a műszerfalon szerintünk is jó gondolat. A titkárságtól csak annyit szeretnék most már csak ezek után megtudni, hogy mi van azzal a három éves gyerekkel, aki megnyomja a gombot. A jelentés tervezetet november 5-ig fogjuk elkészíteni, 13-áig lehet módosítani, december 17-én szavazunk a szakbizottságban, és várhatóan februárban kerül a plenárisra. Ezzel a mai napi rendünket ledolgoztuk, most pedig egy olyan a következő ülésünk október 14-én lesz 3 órától, most lezárom az ülést, de a koordinátorokkal még folytatjuk.